Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung ist wieder. Kedves kolléganők és kollégák, az ülést ezennel megnyitom. A tegnapi ülés jegyzőkönyvét kiosztottuk. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek kérdése? Nincsen.